Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Megkezdjük ülésünket és az eheti munkát. Szeretettel üdvözlöm valamennyiüket. Ahogy önök is tudják, ma délelőtt és a mai délutánon tartunk ülést, és aztán lesz egy harmadik ülésünk is csütörtökön délelőtt ez benne foglaltatik az önök napirendjében is. Abból indulok ki, hogy nincsen ellenvetés a rendel kapcsolatban, így azt a rendelkezésre álló formában elfogadhatjuk. A mai ülésünket az interneten közvetítik, 20 nyelvre történik tolmácsolás, észt, máltai és szlovák nyelv kivételével, tehát valamennyi egyéb hivatalos nyelvre. az április 14-16-ai ülés jegyzőkönyvét pedig a szokásos eljárásmódnak megfelelően elfogadjuk. Áttérünk a negyedik, ötödik napi rendi pontra, amelyeket közösen eh, kívánnék eh, megtárgyalni, amennyiben önök is egyetértenek. Itt Moldováról és Grúziáról van szó, illetőleg a védzárarékról és a kiátszás ellenes mechanizmusról, amely a vámpreferenciák felfüggesztésére irányul, az Európai Unió, az Európai Atomenergia Közösség, valamint tagállamaik és a Moldáv köztársaság, illetőleg Grúzia közötti társulási megállapodásban, ami Moldáviát illeti, Dancsila asszony az illetékes előadó, a másik jelentés amely Grúziára vonatkozik, hasonló felépítésű, ez az egyezmény szeptember 1 -e óta van hatályban. Az ezzel kapcsolatos véleményt Nikov úr készítette elő. Hogyha nincs ellenvetés, akkor tehát ezt a két napi rendi pontot együtt tárgyalnánk. A vita bevezetéseképpen van a bolgár tolmácsolással probléma? Parancsoljon! Minuta przerwy technicznej. Akkor tartsunk egy rövid technikai szünetet. Rendben. Ahogy elmondtam, ezt a két napi rendi pontot akkor együtt tárgyalnánk. Elsőként a bizottság, az Európai Bizottság, illetőleg a kereskedelmi főigazgatóság képviselőjét, Patravisza urat hallgatjuk meg. Az Agri főigazgatóság képviselője is itt van? Igen. Szeretettel üdvözöljük Önöket itt a parlamentben, és ha megengedik, akkor együtt beszélünk erről a két pontról, tehát akkor az Európai Bizottság képviselői kapnak elsőként szót. Önök után pedig, ha valaki még a bizottság részéről szólni kíván, akkor megkapja erre a lehetőséget. Parancsoljon, önöké a szó. Thank you, Mr. Chairman. And, uh... Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm, hogy meghívtak önökhöz, hogy elmagyarázhassuk javaslatunkat. A végrehajtási rendeletek vonatkozásában a kiátszás elleni megállapodások vonatkozásában a Moldovai Köztársaság, illetve Grúzia vonatkozásában. A kereskedelmi főigazgatóságot képviselem, de a mezőgazdasági főigazgatóságot is képviseli kollégák itt, úgyhogy a későbbiekben a kérdésekre ők is tudnak válaszolni. Tehát két rendeletet javasol a bizottság, egyrészt a Moldovai Köztársaság, másrészt Grúzia vonatkozásában. Itt speciális aspektusokról van szó a társulási megállapodások vonatkozásában. Hagy mondjam el, hogy mi is az általános kontextus. Vannak sajátságos mechanizmusok egyes megállapodásokban, úgyhogy jogi eszközre van szükség, hogy ezeket a mechanizmusokat alkalmazni tudjuk. Mégpedig részletes szabályozásra van szükség, például a feltételekről, amelyek alapján ez a mechanizmus vagy a Safeguard Clause működésbe lép, illetve ezek befolyásolják a döntéshozó folyamatot is. Ahogy önök is tudják, a Moldovai Köztársasággal létező megállapodás bilaterális biztonsági klauzákat is tartalmaz. Mindkét megállapodás kiátszás elleni mechanizmusokat is bizonyos mezőgazdasági termékek vonatkozásában. A két rendeletre vonatkozó javaslat az Európai Parlament és a Tanács részéről már az ülés előtt eljutott önök hozzá, önökhöz, és a két eszköz végrehajtásának jogi keretét biztosítja. Ezek a javaslatok összehasonlítható végrehajtási rendeletek alapulnak, amelyekről mecsere folyt a három intézmény között a jelenleg hatályos megállapodások alapján. Például a koreai rendelet, amely 2011-ben született meg, a közép-amerikai rendelet, amely ezen megállapodás alapján 2013-ban látott világot, a Kolumbia, Perúra vonatkozó rendelet pedig a két országgal való megállapodás alapján 2013-ban került napvilágra. A két eszközről szóló részletei megtalálhatók ezekben a javaslatokban, a rendeletjavaslatokban. Erre szeretnék most kitérni. Ahogy már korábban is említettem, először is a kétoldalú bilaterális úgynevezett safeguard clause. Ez csak a Moldovai Köztársaság esetében létezik, nincs tehát a grúziai megállapodásban. Ennek természetesen az volt az oka, hogy Grúzia esetében ilyen jellegű klauzáról nem folyt megáll, tárgyalás. A kereskedelmi liberalizációnak köszönhetően, hogyha az EU iparát valami fenyegeti, amely közvetlenül vagy közvetetten versenyképes terméket jelent, a kétoldalú klauza lehetővé teszi vagy visszaállíthatja a vám tarifákat, vagy pedig felfüggeszthető a további liberalizáció. Vagyis a bilaterális klauza biztonsági háló, végleges biztonsági háló, abban az esetben, ha tarifák csökkentése vagy eltörlése valamilyen ö, olyan importot eredményezne, ami káros lenne. Ennek növekedése a kereskedelem liberalizációjának természetes következménye. Ez az eszköz tehát abban az esetben áll rendelkezésre, mint ahogy korábban is említettem, hogy ha bizonyos importok annyira drasztikusakká válnak, hogy ez komoly kárt jelent az EU termelők számára. Az iparágat tehát, vagy a gazdákat megfelelő idővel, idő felhasználásával arra teszi alkalmasá, hogy az új helyzethez alkalmazkodhassanak megfelelő időt biztosít számukra tehát, hogyha erre szükség van. A VTO megalapodásnak megfelelően történik ezen eszközök alkalmazása, nevezetesen az import jelentős megnövekedése, amely komoly kárt okoz és természetesen a kettő között kapcsolatot is be kell bizonyítani. Tehát, ami a részleteket illeti, az eljárás vonatkozásában hogyan is fog ez kinézni. Van egy úgynevezett vizsgálati szakasz, ez hat hónap. A rendeletben azonban látható az is, hogy van lehetőség ezen vizsgálati időszak kiterjesztésére bizonyos feltételek mellett további három hónappal. Ez attól függ, hogy mennyire bonyolult a vizsgálat. Ideglenes intézkedésekre is van lehetőség. Azonnali hatája 200 nap maximális időtartamra. Ez megint csak segítséget jelent abban az esetben, hogyha a helyzet drámaivá válik, és drasztikus intézkedésekre van szükség. Drasztikus fellépésre. Az intézkedések maximum két évig élhetnek, de van arra lehetőség, hogy ha a feltételek teljesülnek, további két évvel meg lehet hosszabbítani. Ennek úr, most pedig el szeretném magyarázni, hogy hogyan is működik a kijátszás ellenes mechanizmus. Ez mindkét megállapodás van létezik, és bizonyos mezőgazdasági termékekre, illetve feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozik. Abban az esetben, ha egy bizonyos éves input értéket elérnek a mellékletben felsorolt termékek vonatkozásában, a preferenciális vámtételeket ideiglenesen fel lehet függeszteni maximum 6 hónapra. Ez csak abban az esetben alkalmazható, ha a kereskedelmi partnerek nem bizonyították be kellő mértékben azt, hogy az export termékek tőlük származnak az ő területükről. Azért került ez bevezetésre, hogy ne lehessen kijátszani ezt a megállapodást a nem, nem moldáviai vagy nem grúziai termékek esetére, ha ezen két országon keresztül jutnának ide. Tisztelt elnök úr, mindkét javaslat esetében éves jelentés készül, amelyet az Európai Parlament és a Tanács elé terjesztenének a megállapodás kereskedelmi részéről, illetve ha ezen rendeletek közül bármelyiket alkalmazni kellett, akkor ennek részleteiről is. Ami a bilaterális safeguard klauzákat illeti, el kell mondanom önöknek azt is, hogy az eddigi hasonló megállapodások esetében ezek aktiválására még soha nem került sor. Tehát tényleg csak végleges, utolsó eszközről van szó, hogyha valami fé, félrecsúszik. Ami a speciális mechanizmust illeti, első alkalommal került egy ilyen jellegű mechanizmus a megállapodásba. Megpróbáltam elmagyarázni, hogy miért is gondoltuk azt, hogy erre szükség lehet. Nos, pillanatnyilag ennyit szerettem volna elmondani, elnök úr, nagyon köszönöm a figyelmet. Bardzo dziękuję. Köszönöm szépen. Ha vannak még további kérdések, akkor majd ezeket fel lehet tenni később, illetve a Szagri Főigazgatóság képviselőihez is. Most pedig a kollégáknak adok lehetőséget, először Dancsila asszonynak parancsoljon. Mulțumesc, domnule președinte. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözöljük azoknak az intézkedéseknek az elfogadását, amelyek a moldovai köztársaság gazdaságára vonatkoznak. Ez az ország az Európai Unió piacához nagymértékben hozzájárul. Az európai termelőket meg kell védeni azonban olyan helyzetekben, amelyek az európai piacon egyensúlytalanságot teremthetnek. Románia a legfontosabb import eh, kapu a moldász termékek számára, viszont eh, eddig nem tapasztaltunk súlyos helyzetet, és abból indulunk ki, hogy a jövőben is így mered a helyzet. Tehát eh, valószínűleg a védzáradékot nem kell majd alkalmazni. Erre az eszközre azonban szükség van, annak érdekében, hogy a védzáradékot alkalmazni lehessen, a kiátszás ellenes mechanizmus, jegyében a Moldovai Köztársaság kapcsán, illetve Grúziára ugyanez vonatkozik. Számomra fontos, és a, a regi főigazgatóságtól szeretnék választ kapni erre, az ipari termékeknél sokkal egyszerűbb bizonyítani az, hogy honnét származnak a termékek, viszont a zöldségnél és gyümölcsnél ugyanez már sokkal nehezebb, Nehéz bebizonyítani azt, hogy hol termelték ezeket az adott árucikkeket. Éppen ezért kíváncsi vagyok a bizottság véleményére, hogyan kezelik ezeket a mezőgazdasági termékeket, hogyan határozzák meg eredetüket, és várom a az eszmecserét. Köszönöm. Köszönöm szépen. A második részhez, Grúziához kapcsolódóan Nikó Burkapszót. Неков. Като цяло доклада мога да кажа, че е технически. Köszönöm szépen. Egy nagyon technikai jellegű jelentésről van szó. A társulási megállapodás szeptember 1-ével lépett hatályba, viszont 2014. augusztusával új geopolitikai helyzet alakult ki a gazdák számára ami az Orosz Föderációból származó exportot illeti, és nagyon fontos, hogy teljesítsük kötelezettségeinket Grúziával szemben is. Nagyon fontos a gazdák érdekeit figyelembe venni, Ez a partnereink felé teljesítenünk kell a feladatainkat? illetve a saját gazdánk érdekeit is figyelembe kell vennünk, támogatni kell őket, és több statisztikai jellegű adatra van szükség azokra a termékekről, amelyeket Grúziából importálnak az Európai Unióba egyrészt, másrészt pedig figyelemmel kell kísérjük azt, hogy ezek a termékek honnét érkeznek. Amennyiben a védzáradék alkalmazásra kerül A termékeket importálni kell vám nélkül, vámmentesen. Tehát számítunk az éves jelentésre és a helyzet figyelme követése érdekében. Köszönöm. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do pytań, wypowiedzi pani panów posłów. Ja... Köszönöm szépen. A képviselők szeretnének -e megjegyzést tenni az elhangzottakhoz. Buder úr. Buda úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy a bizottságtól magyarázatot hallhattunk ehhez a megállapodáshoz, hiszen ez a megállapodás a moldáv és a grúziai gazdákat is segíti. Tisztában kell lennünk azzal, hogy saját gazdáinkat is meg kell védenünk, az érdekeikre is tekintettel kell lennünk. Éppen ezért ezt a típusú mechanizmust támogatjuk, a kiátszás elleni mechanizmus eh, intézkedéseit. Annak érdekében, hogy megakadályozzuk azt, hogy Moldávián és Grúzián kívüli helyekről is érkezhessenek termékek az Európai Unióban emlékeztetnék arra, hogy nagyon nehéz a nem feldolgozott termékeknél megállapítani azt, hogy ezek honnét származnak. A véd záradékot nem szabad kétes célokra felhasználni, ezzel visszaélni, ennek veszélye fennáll, és ezt meg kell akadályoznunk. Azt gondolom, hogy a termékek után követhetőségét biztosítanunk kell. Mint említettem, technikai jellegű jelentésről van szó, Azt gondolom, hogy itt eh, egy hasznos véleményt alakíthatunk ki, amely az illetékes jelentéstevő számára is értékes anyag lehet. Köszönöm szépen. Razonom. Köszönöm szépen, elnök úr. A szabad kereskedelem a harmadik országokkal egészségügyi normák, környezeti normák szempontjából úgy tűnik káros az Európai Unió termékei számára, a szabályzások túlságosan rugalmasak, és már így is létezik egy torzulás a tagországok között. Miért szeretnénk védzeladékot kialakítani, mert túlságosan bonyolult, olyan esetekre nézve, amikor az egyik ország mezőgazdaság vagy gazdasága veszélyezteti egy másik országét. Azt gondolom, hogy a mezőgazdaság nagyon érdekes téma, és nagyon fontos, hogy ne költsünk további hitereket az olyan termelők esetében, akik nem elég óvatekintőek. Úgy érzem, hogy a tejtermékek és a hús esetében ez a más típusú megoldása Egyesült Államok és Európa között már hatályban van. Köszönöm. Bardzo proszę, sąsiad, pan poseł Taran. Köszönöm. Tarant úr, parancsoljon. Merci, monsieur le président. Euh, Köszönöm, tisztelt elnök úr. Nos, ez az elképzelés nagyon érdekes, azonban itt nem lehet alkalmazni, főleg Moldávia esetében, mert vannak már szabadkereskedelmi megállapodások ezzel az országgal. Ami a safeguard klauzát illeti, hogy Kínával szemben alkalmazzuk, ez jó. Egyszerűen csak a 28-ak Európájában ma a mezőgazdaság esetében sajnos vannak kiátszási lehetőségek, nem az Európai Unió javára, hanem mások javára. Úgyhogy ez azért van, mert a szabad kere, csere, kereskedelem eléggé laza. Úgyhogy meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan lehetne a gazdasági megállapodásokon javítani más országokkal is. Köszönöm szépen. Dziękuję pan poseł Agniu, Köszönöm szépen, Agniu úr. Thank you, Chairman. I... Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Szeretnék biztosítékot a bizottság képviselőjétől, hogy Moldovai Köztársaság és Grúzia ezt a privilizált státuszt nem fogják tudni felhasználni, hogy ne ilyen úgynevezett karuszel kereskedelmet használjanak fel, vagyis hogy olyan termékeket exportáljanak a Moldaviai köztársaságba, amelyet aztán exportálnak az EU-ba. Ami különösen aggaszt engem, az a tojás. Bizonyára legtöbben tudják köz, önök közül, hogy ilyen speciális ketreceket nem lehet felhasználni Európában, amelyeket a Moldavai Köztársaság bizony használ. Úgyhogy a feldolgozott tojások aztán bekerülnek az Európai Unióba. Ezen túl a tojás olyan tápanyag alapján termelődhetett, amely olyan protein tartalmaz, ami az Európai Unióban nem engedélyezett. Úgyhogy a bizottság kategorikusan biztosítani tud arról engem, hogy ez nem következhet be. Köszönöm szépen. Państwa, nie mamy więcej zgłoszeń od... Nincsen további hozzászólás, egyetlen képviselő részéről sem. Avagy? Parancsolja. Lézes úr. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves képviselőtársaim. Nehéz részt venni ebben a vitában, például a moldovai és grúziai agrártermékekről szóló vitában. Engedjék meg ezért, hogy beszámoljak a görög helyzetről, hogy megértsék, mi történik ott, és megértsék azt, hogy mi az, amit el kell kerülnünk, és mi az, amit tudatosítanunk kell magunkban. A portói bor az egyik zászlóshajója a francia borászatnak, Ugyanakkor például Santorini szigetén mi is termelünk hasonló borokat. Ezt a bort Santorini szigetéről aztán exportáljuk Franciaországba, és ott aztán ezt nem portói borként, hanem bordóiként árulják. Vannak más termékek is, amelyekre emlékeztethetünk. Például eh, a kararai márvány, eh, ami állítólag Olaszországból, Olaszországból származik, az is valójában egy görög kőfejtőből származik. Itt gyakorlatilag csempészek, kereskedők dolgoznak, működnek, együtt dolgoznak össze annak érdekében, hogy a kereskedelem által becsapják a fogyasztókat. Hogyan tudjuk az ilyesfajta praktikákat elkerülni? Itt vannak konkrét példák az Európai Unión belül is, az ilyen jelenségeket hogyan előzzük meg? Ezt szeretném a bizottságtól megkérdezni. Itt az unión belül. Hiszen ezek az egyes országok számára létfontosságú és az adott esetben világhírű termékek. Bardzo dziękuję. Köszönöm szépen. Természetesen a globalizációnak vannak jó és kevésbé kedvező következményei is. Sajnos minden pénzbe kerül az életben. Most akkor megadom még egyszer a bizottságnak a szót, és utána még egyszer az előadóknak parancsoljon. Um, thank you, Chairman. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Köszönet a megjegyzésekért és a kérdésekért. Megpróbálok majdnem mindegyikre válaszolni a kollégáim segítségével. Nos, az egyik kérdés, ami felvetődött, az volt, hogy hogyan tudjuk meghatározni a mezőgazdasági termékek eredetét. Helyesen hangzott el az, hogy az ipari termékek esetében könnyebben meghatározható az eredet, de a bizottság hogyan tudja majd nyomon követni azt, hogy a mezőgazdasági termékek honnan származnak. Ez nagyon jó felvetés. Azonban Pontosan ezért van az, hogy a bizottság ezzel a kezdeményezéssel élt, nevezetesen a kijátszás ellenes mechanizmus javaslatával. Ennek a célja az, hogy monitorozza az import volumenét abban az esetben, amikor az adott ország export kapacitásának megfeleléséről van szó. Tehát alapvetően statisztikai információk segítségével, amelyen a bizottság rendelkezik, képesek leszünk nyomon követni a különböző termékek volumenét, legyenek azok mezőgazdasági vagy feldolgozott mezőgazdasági termékek, amelyek ezen két országból származnak. Abban az esetben, ha ezek a volumenek úgy tűnnek számunkra, hogy túllépik az úgynevezett normális mennyiséget, illetve megállapodásban foglaltakat, a bizottságnak lehetősége van arra, hogy az exportőröktől a további volumenek ö, származásának ö, bizonyítását kérje, amelyek bekerülnek az EU-ba. A mechanizmust így tervezték, annak érdekében, hogy túlságosan részletekbe mennénk, és minden egyes szállítmányt vizsgálni kellene, ez túlságosan időigényes, ezért a volument kell ellenőrizni, amely belép az EU-ba. Aztán a bilaterális biztonsági klauzáról is szó volt. Talán ha hosszú, túl hosszú az az idő, amely alatt intézkedni kellene, itt talán meg kellene jegyeznem, hogy a bizottsági javaslatban szereplő eljárás keretén belül lehetőség van a sürgőségi eljárás alkalmazására is, melynek keretén belül a bizottság nagyon gyorsan hozhat döntést, hogyha a fejlemények drámaiakká válnak, annak érdekében, hogy az EU termelők érdekeit védje. Ez igaz a kiátszás ellenes mechanizmusra is. A bizottság éves jelentésről is volt szó, és valóban mindkét ország esetében igen, részletes, éves jelentés készül. Az Európai Parlament és a Tanács részére, amelyben a bizottság minden aspektusát elemzi a megállapodásnak. Legyenek azok statisztikai adatok, import mennyiségek, kereskedelmi aktivitási fejlemények, a kijátszás ellenes mechanizmus alkalmazása esetén annak részletei, illetve a Safeguard Clause lépés esetén annak részletei is. Köszönöm szépen. És, Parancsoljon. Elnézést, kedves kollega, elfelejtettem a gyümölcs és a zöldség kérdése válaszolni, a kollégámnak adnám meg ezt a lehetőséget. Köszönöm szépen, mivel az előadóasszony erre kérdezett rá, a zöldség és gyümölcs import egy része, amikor a friss növények, alma, to give you the, the, the use esetében csak példát szeretnék felvetni. A asztali szőlő 4000 tonna volt, ez 42% a kvótának, az alma esetében 1%-kal alatta voltunk a kvótának. A friss növények esetében pedig szintén a kvóta alatt voltunk. Thank you, Mr. Chairman. I think there was also another... Köszönöm szépen. Volt még egy hozzászólása tojásokkal kapcsolatban. Annyit szerettem volna mondani ezzel kapcsolatban, hogy 2009 és 2012 között Moldova nem exportál tojást az EU-ba, és a világ fennmaradó részében történő exportot illeti, ez 207-szer ennyit tett ki. Moldovával kapcsolatban ez az információm, ami pedig Grúziát illetve a tojás nem játszik olyan fontos szerepet, export szempontjából legalábbis. És említés történt az intervenció kapcsán a protein tartalomra vonatkozóan, amint um, csirkéket etetnek. A normál SPS szabályozások itt is hatályba lépnek majd ezen típusú exportok esetében az EU piacára. Köszönöm szépen. Z tego co zrozumiałem, to pan Agnew mówił tak. Ennyi úr. Megemlített még egy pontot, ha jól emlékszem. A feldolgozott termékek ben lévő tojásról beszélt, nem csak a Moldovából származó nyers tojásról, hanem az olyan tojásokról is, amelyek hozzá valóként belekerülnek a feldolgozott élelmiszeripari termékekbe. Hogyha jól értettem azt, amit Ennyi úr mondott. Ennyi úr, parancsoljon! Azt gondolom, hogy um, nem kaptunk rossz választ a bizottságtól, viszont nem tettek különbséget feldolgozott tojás és az egész tojás között, és kérem őket, hogy tegyék akkor ezt meg utólag. O tym też ja mówiłem, pan poseł Des. Ugyanezt mondtam én is, Des úr parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr. Azért kértem szót, mert az a jogos követelés jött, hogy az európai szabályozásnak, megfelelő szabályozásnak kellene érvényesülni ezekben a kereskedelmi kapcsolatokban is. Ugyanakkor szeretnék úr arra utalni, hogy 40 évre volt szükségünk arra itt Európában, az Európai Unión belül, hogy a jelenleg hatályos szabályozás hatályba kerülhessen most a növényvédőszerekkel kapcsolatban Eh, útnak indítottunk egy szabályozást. Az európai kereskedelemben korábban teljesen különböző feltételek voltak érvényben, tehát itt találjunk egy észszerű megoldást. Nézzük meg, hogy hogyan tudunk ezeknek az országoknak esélyt nyújtani arra, hogy Európába exportáljanak. Beszéltem a marokkói agrárminiszterrel is, és nagyon jól tudom, hogy a marokkóiak paradicsomot szeretnének szállítani Európába. Az olasz, francia, a spanyol kollégák nem voltak annyira lelkesek ettől a hírtől, és akkor elhangzott valami, ami engem nagyon elgondolkodtatott, vagy az a lehetőségünk, hogy árucájtunk nektek, vagy pedig az emberek éhen fognak halni. Tehát úgy gondolom, ezeknek az országoknak meg kell adni a lehetőséget, hogy fejleszik az Európával való kereskedelmüket annak érdekében, hogy ott a fiataloknak is legyen perspektívájuk. És úgy gondolom, hogy a kiegyensúlyozott egyezményt kell kötnünk, amivel mind a két fél együtt tud élni. E, Még egy kommentár, amit Desz úr mondott, az jól megmutatja, hogy a közös agrárpolitikában mennyi minden függ attól, hogy mi történik az Európai Unión kívül. Ez azt is jelenti természetesen, hogy a közös agrárpolitikának vannak bizonyos bevándorlási vonatkozásai is. Ez köszönhető a globalizációnak és a világpiaci helyzetnek. Köszönöm szépen, tehát ez egy nagyon fontos eh, megjegyzés volt. Most még Dancsila asszony kap szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a bizottság eh, válaszait és köszönöm szépen a kollégáknak a hozzászólásait is. A vitából azt a következtetést vonom le, hogy szükségesek intézkedések a moldovai mezőgazdaság támogatása érdekében, de a geopolitikai kontextus sem szabad figyelmen kívül hagyni. A egyezményünket, a külön intézkedéseinket fenn kell tartani, de Érvényes az is, amit a bizottság mondott, szükségünk van erre a rendeletre, erre a kiátszás ellenes mechanizmusra, hogy ne keletkezzen jogbizonytalanság, és megfeleljünk az európai termelő érdekeknek is. Köszönöm szépen. Tehát még egyszer a vitát, nyitott vagyok a módosító indítványok iránt, amik az én véleményemre vonatkoznak, az általam elkészített véleményre vonatkoznak. Ne úr Köszönöm szépen. Számos nagyon érdekes véleményt hallottunk, de Szúr azt mondta, hogy vagy a paradicsomot, vagy a menekülteket kell, hogy válasszuk. Én hangsúlyoznám azonban azt, hogy elsősorban a az európai mezőgazdasági termelőket, illetve termékeket kell megvédenünk. Ez kell, hogy prioritásunk legyen. Éppen ezért van szükség a különböző korlátokra, védzáradékokra, annak érdekében, hogy egyensúly valósuljon meg partnereinkkel szemben, de az Európai Unión belül is. Hangsúlyozni szeretném, hogy ez a jelentés technikai jellegű, bizonyos részleteket még meg kell, hogy oldjunk. És a bizottságnak javaslatot fogunk készíteni, és remélhetőleg egy kiegyensúlyozott javaslatot tudunk majd kialakítani. A mi termékeinknek, illetve termelőinknek kell prioritást képeznie, és ez alapján kell a kvótovát, kvótát meghatározunk Grúzia és Moldávia, valamint más országok számára is. Jeszcze jedno zdanie pan poseł Des, panie pośle. Des úr kap még egyszer szót. Azért, mert közvetlenül megszólítottak, ezért kértem szót. A hozzászólásommal semmi esetre sem kívántam a fogyasztóvédelmi szempontokat megkérdőjelezni, annak prioritása van, nyilván a fogyasztóvédelmi szempontokat figyelembe kell venni, csak szerettem volna tisztázó hozzászólással élni. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, w ten sposób Köszönöm szépen. Akkor ezzel a két napi rendi pontot megtárgyaltuk. áttérünk a következő napi rendi pontunkra, a hatos napi rendi pontra. A bizottság képviselőivel font, folytatott eszmecsere az orosz vétóról és annak gyümölcs és zöldség piacra gyakorolt hatásairól. Talán még emlékeznek, Ramon Urias Garces hívó kolléga kezdeményezésére a szakbizottság amellett foglalt állást, hogy a bizottság számoljon be az orosz vétóval és annak európai zöldségi gyümölcspiacokat hatásaival kapcsolatos legújabb fejleményekről, hiszen ezek hatalmas veszteségeket okoztak így nagyon nagyok voltak a károk a balti országokban, e, a teipari termékek területén, Lengyelország esetében, a gyümölcs esetében, de hát Európán belül egységes piac van, és nyilvánvalóan e, az orosz vétó más országokat is érint, adott esetben dél-európai országokat is, még ha ott a helyzet kicsit más is megkíséreljük a különböző európai régióknak a problémáit megoldani, hiszen ez a feladatunk. Meghívtuk a bizottság képviselőjét, de itt vannak a spanyol, tehát a murciai régió beli agrárszektornak a képviselői is. Szeretettel üdvözöljük Önöket is. A szakbizottságbeli kolléga ugyanakkor nincsen jelen, mert helyi és regionális választások voltak az elmúlt hétvégén Spanyolországban. Egyébként Lengyelországban is elnökválasztás volt. Egy évvel ezelőtt pedig ugye itt voltak választások, amikor is bekerültünk az Európai Parlamentbe. Most tehát a bizottság képviselőjének, a GD Agri képviselőjének, Sanc igazgató úrnak adom meg a szót. Ön kapja meg tehát elsőként a szót, parancsoljon. Very much. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálni szeretnék a lengyel választás eredményeihez. Számunkra nagyon fontos különböző intézkedések hatásairól beszélni, ami a augusztus 1-ével, 2014. augusztus 1-ével hatályba lévő importilámat illeti. Ez nem csak a zöldség gyümölcságazatot illeti, hanem más ágazatokra is jelentős mértékben hatással volt például a szárnyasok, a tojások, stb. Együtt kellett megoldani a három intézménynek ezt a problémát, mi hamarabb intézkedéseket kellett hoznunk annak érdekében, hogy a termelőnk mi hamarabb igazodjanak az új helyzethez, megváltozott helyzethez, amelyet a regionális hatás is jellemzett, illetve a különböző termékek, nektarin, alma, körte, barack, stb. kapcsán a tagországoknak hasonló tapasztalataik voltak, hasonló érintettségük az orosz piacon, és ezzel konfrontálódtunk, hogy 100%-ban betiltották ezen termékek eh, behozatalát. Azt gondolom, hogy elég hamar el tudtuk indítani a sürgősségi intézkedéseket, amelyek eh, különleges intézkedések, kivételes intézkedések jogi szempontból, és ezeket delegált jogi aktusokon keresztül indítják el azzal a céllal, hogy a nehéz megváltozó piaci, piaci helyzetet stabilizálni lehessen. sikeresen valósítottuk meg az intézkedéseket a tagországok szintjén, illetve ezekre javaslatokat tettünk, például a promóciót, illetően piaci visszavonásokat illetően, illetve a szabad értékesítésnél is voltak visszavonások, illetve úgymond zöld betakarítási intézkedéseink, illetve nem betakarításhoz kötött intézkedéseink és ezek a termékek így végül bekerülhettek a piacra. Az első intézkedések viszonylag gyorsan elindultak már a nyáron, ezt követően pedig az év következő szakaszában is. És hogyha most megvizsgáljuk az általános számadatokat, akkor elmondhatjuk azt, hogy körülbelül 700 ezer tonnányi gyümölcs és zöldség van, amely kikerült a piacról, és így 115-120 millió eurónál járunk segítségnyújtást illetően, amit a termelőszervezeteken keresztül sikerült kifizetni a gazdáknak, a termelőknek akik érintettek voltak. Hangsúlyozni szeretném továbbá azt, hogy a bizottság szolgálatainak szempontjából megpróbáltunk más célpontokat találni, piaci lehetőségeket. Oroszország a harmadik országok exportja számára nagyon fontos lehetőség volt, nem csak a zöldségágazatban, hanem a hús és tejtermékeknél ugyanígy, és azt gondolom, hogy a bizottság nagyon sikeresen nyitott meg egyéb piaci lehetőségeket, a DG Santé, az egészségügyi főigazgatóság foglalkozott az őket érintő területekkel, kereskedelmi főigazgatóság pedig a piaci hozzáféréssel, piaci kezdeményezésekkel. Ők segítették a, az Agri főigazgatóság munkáját, olyan exportok segítségével, amelyet a múltban nem valósítottuk meg. Bizonyos termékek esetében az alma számára Brazília merült fel, más esetekben, más termékek esetében a közel-kelet, az USA, és ide sikerült jelentősebb mennyiségeket eh, eh, exportálnunk, mint eh, korábban erre lehetőség volt. Ami az árakat illeti, az árak csökkentek, mint összevetve az előző éveket, különösen az almánál, de paradicsomnál körténél ugyanez igaz, és 2014-ben az is figyelembe kell vennünk, hogy ez, ez az év különleges év volt, nagyon sok régióban bizonyos fajta gabonák is megjelentek. A e, szilvahalmak körténél ezek e, váltják egymást évről évre, és Közép-Európában az alma szüret 10%-kal nagyobb arányt tett ki az előző évekhez képest. Ez plusz bonyolító tényező volt, illetve kihívás számunkra. és nem volt könnyű a megfelelő intézkedéseket megtalálni a parlamentben és a tanácsban. Oroszország bizonyos szállító országok számára a legfőbb piaci lehetőség volt, bizonyos tagországok számára még saját belső piacaiknál is fontosabb piac volt az orosz piac. és a belső fogyasztás is jobb lehetett volna, úgymond bizonyos tagországok esetében. A statisztikai adatok alapján a gyümölcsöltség fogyasztás csökkenőben van, és sokat tettünk annak érdekében, hogy promotáljuk az almafogyasztást, ebben az országban is jelentős kampány folyt, és itt a különleges feltételek mellett is sikerült bizonyos, bizonyos piaci lehetőségeket találnunk, amelyekre nem lett volna lehetőség amúgy, hogyha az orosz tilalom nem merült volna fel. Ezen kívül hangsúlyozni szeretném még azt, hogy a kereskedelem igen innovatív jellegű, minden bizonyal találkozhattak meglepő számadatokkal, például Féloroszországba jutatandó exporttal, illetve lehet, hogy ennek a szekvenciának mi lett az eredménye. Azt gondolom, még akkor is, hogyha a közvetlen kereskedelmi adatok, statisztikák 95-99%-ban hatékonyak voltak, más eszközökkel is lehetett volna még további növelést elérni. Exporton keresztül például a szomszédos országokban. A következőt tudjuk levonni az eddig megragadott kezdeményezésekből. Azt gondolom, a különböző intézkedések kombinálásával legalábbis európai szinten a helyzetet stabilizálni e, tudtuk az elmúlt kilenc hónapban. Nem állítom azt, hogy e, az aratás idején sikerül ezt mind megoldanunk, különösen e, Kelet-Európában volt nehéz a helyzet az almapiacon, ezek voltak nehézségeink. Egyik másik intézkedés megvalósításánál, de bizakodó vagyok azt illetően, hogy ez sikerült még megvalósítani. if I look now into the prices of apples in particular in Poland. Főleg Lengyelországban ez befolyásolta az alma árat, és úgy gondolom, hogy a helyzet egyébként megnyugtató az árszint relatíve magas, sőt, még magasabb annál, mint amit tavaly tapasztaltunk. A második dolog, ami fontos, az, hogy mit talált a bizottság szolgálata, nevezetesen újdonságot tapasztaltunk, ugyanis intézményünknek hirtelen proaktívabban kellett eljárni, hogy megnyisson olyan piacokat, amelyek főleg szanitér és a növényegészségügyi okoknál fogva lezárásra kerültek. Néhány példánk van a sikerre, ahol az SPS intézkedéseket ettől el lehetett tekinteni, de az FTA vonatkozásában, például a Korea esetében, és főleg a az állatérdetű termékek esetében voltunk sikeresek, nem annyira a zöldség és a gyümölcs terén. De azt hiszem Brazília jó példa. A brazilok általában korábban nem vásároltak almát, na, hit, de azt gondolom, hogy további lehetőségeket tudunk kiaknázni, és kellene is, hogy kiaknázzunk ott. Végül pedig, ami Európa versenyképességét illeti a dollárral szemben, ez nyilván segített, és lehetővé tette azt, hogy versenyképesen exportálhassunk olyan mennyiségeket, amelyek főleg többletként jelentkeztek az előző évekhez képest. Ugyanis tényleg magas volt 2014-ben a, főleg az alma termés. Nos, ami az idei évet illeti, a mennyiségek alacsonyabbak lesznek, mert ugyanígy változik a helyzet. Az én kertemben is az almafák nem virágoznak olyan mértékben, mint tavaly. De hát ez ugye eléggé szelektív megfigyelés, nem reprezentatív. Aztán a második dolog a nektarin és az őszi barack esetében tapasztaltunk már bizonyos számokat, itt kicsi a különbség a tavalyi évhez képest, úgyhogy itt nem igazán várhatóak drasztikus változások a megtermelt mennyiséget illetve, De hát nyilván önök is tudják, ez mind az időjárás függvénye, és hát szorítsunk, hogy minden rendben lesz, és gazdáink minden ágazatban megfelelő jövedelmező betakarítási lehetőségeket tapasztalunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, itt különböző dolgokat lehet elmondani. Most a termelői szervezetek képviselőit szeretnék meghallgatni. Először is a spanyolországi gyümölcstermelő képviselőit. Az ő képviselő kapja meg a szót. Dimi Fica a Spanyol Termelői Egyesülés képviselője 5 percben foglalhat állást, és kérem a többi jelenlévőt, hogy készfeltartásra jelezze, hogyha hozzá szólni kíván, vagy kérdést kíván feltenni. Nagyon kevés már az időnk. Természetesen kaptak különböző dokumentumokat is, egy prezentációt, amennyiben igényt tartanak rá, ezeket az anyagokat e-mail formájában el tudjuk önöknek küldeni. Nagyon tartalmas anyagról van szó. Parancsoljon! Köszönöm szépen! Szeretnék először is köszönetet mondani a szakbizottságnak azért, hogy itt ma szót kaphatunk, és fel tudjuk hívni a figyelmet arra a súlyos problémára, amivel jelenleg küzdünk. Engedjék meg, hogy utaljak arra, hogy valamennyi spanyol termelő nevében beszélek itt most, és természetesen a francia és olasz kollégák nevében is, hiszen az elmúlt évben sokat kellett vitatkoznunk a kialakult helyzetről, Nos, elnök úr, való igaz, hogy a bizottság által előadottakkal kapcsolatban az a helyzet, hogy nem igazán volt a csonthéjas gyümölcsök esetében időnk arra, hogy új piacokat keressünk meg, és a válság előtti állapotokat helyreállítsuk a termelésben. Az Európai Unión belüli piacok természetesen stabilak, az árak alakulása, ahogy az elnök úr is elmondta, azonban túlkínálatra utal a legtöbb termelő, a legtöbb termelő a saját termékét értékesíti, Spanyolországban például az a helyzet, hogy a gyümölcsszektorban a közvetlen kifizetések ki vannak zárva. Az Európai Uniós eh, exportokon, eh, exportok esetében is voltak fennakadások. Elnézést úgy tűnik, hogy a prezentáció nem működik, de mindenképpen szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a zöldség és gyümölcs export például Spanyolország esetében sajnos alternatív piacok útján nem eh, volt regenerálható tehát az orosz, a kieső orosz piacokat nem tudtuk alternatív piacokkal pótolni. Ez a helyzet 2014-2015-ben. Nem tudom, hogy a dia megjeleníthető-e. A nektarin a szilva és az őszi barack esetében kifejezetten drámai a helyzet. Úgyhogy sürgős intézkedésre van szükség. A termelők az önhibájukon kívül kialakult helyzetet nem képesek önmaguk megoldani. Szinte lehetetlen új értékesítési piacok útján pótolni a veszteségeket, hiszen nagyon sok harmadik országnak pontosan ellentétes a stratégiája. Ők ugye azt a stratégiát követik, hogy hogy mindent tilos exportálni azokra az országokba, ami nincsen kifejezetten megengedve. Tehát az a probléma, hogy ezekkel a harmadik országokkal minden egyes mezőgazdasági termék exportjáról külön-külön kell tárgyalni, hogy a behozatali vagy beviteli engedélyt megszerezzük, és ez egy év alatt egyszerűen lehetetlen lefolytatni. Itt látják tehát a számokat ezen a dián. Lát, látják itt az export mennyiségeket. Az első negyed e, évben látszik a 2014-es első negyedév Oroszország esetében és a 2015-ös első negyedév, hát itt nyilvánvaló a különbözőség. Gyakorlatilag egy botránya legyen értékű hogy mi történt a nektarin, az őszi barack és a szilva exportja esetében, és hát ez érvényes természetesen a spanyol termelőkön kívül az olasz és francia termelőkre is. Vannak olyan harmadik országok, amelyek ugye ezt az általam említett fordított stratégiát követik a kereskedelemben. És ez megakadályozza az új értékesítési piacoknak a, a, az elérését. Fontos számunkra, a gyümölcs Fontos volt számunkra a gyümölcsnek a visszavétele. Kicsivel több időre van szükségem, ugyanis a prezentációval ugye nem működött itt a dolog. Számunkra hatékony intézkedés és nagyon hasznos intézkedés volt a következő. gyümölcslé készítés, gyümölcslé gyártás karitatív szervezetek számára, a szükséget szenvedő emberek számára lehetővé tette a felesleges gyümölcsmennyiség felhasználását. Tehát karitatív szervezetek számára lettek felhasználva ezek a gyümölcsök. Nem csak a, a visszamaradó gyümölcs mennyiség, hanem azon túlmenően is 2014 karácsonyáig, tehát a feleslegesé vált mennyiség az a gyümölcslég termelésbe ment, de hát természetesen itt is kár keletkezett, kára keletkezett a termelőknek, amit ugye pótolni kell európai intézmények meggyőző a, termel, a fogyasztók meggyőzésére nagyobb figyelmet kell, hogy fordítsanak. Fontos, hogy utaljanak ezeknek a termékeknek a kitűnő minőségére. És természetesen figyelembe kell venni az asszályos időszakot is. Dél Európában. Köszönöm szépen a figyelmüket, és sajnálom, hogy eh, ennyi időt vettem igénybe. Elnök, köszönöm szépen, hogy megosztotta velünk ezeket az információkat, tehát a spanyol termelő képviselőit hallottuk. Most pedig lehetőség nyílik arra, hogy hozzászóljanak kérdéseket, tegyenek fel ezeknek a kérdésfeltételeknek, hozzászólásoknak az idejét hozzászólónként egy percben korlátoznám az idő hiánya miatt. Prézus úr, parancsolja. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az a kérdés, hogy ki járt el nem megfelelően Oroszország, vagy pedig az Európai Unió. A mi országunk számára ez katasztrofális következményeket hozott. Nem, nem gyártottam gyümölcslevet, konzervet ezekből a gyümölcsökből, és nem volt megfelelő kártalanítást. 30 évvel ezelőtt az Európai Unióban dolgoztam már, és nagyon súlyos politikát követtek Görögországban szemben. Az agrár, görög agrártermékeket elutasították, és akkor én feltettem a kérdést, hogy mit akartok Görögországtól, csak a strandot és a, a napsütést, tehát hol szállodát szerettek volna csinálni Görögországból, és így is kezelték ezt az országot. Ale to też ważne. Bardzo proszę. Ezek az aspektusok is fontosak. Ferron úr parancsoljon. Merci. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes témáról van szó, és fontosan visszatérő témáról. Egy év az orosz embargó után a problémák eh, aggasztóak. Ez pedig a gyümölcsös növény, illetve a gyümölcs zöldségágazaton túlmutált. A zöldséggyümölcs termelőket nagyon sorosan érinti mindezt, de a csirke, szavasmarha, tejtermelőket ugyanúgy nagyon sürgős kérések merülnek fel. Elnök úr, a bizottság meg tudná mondani nekünk azt, hogy Oroszország diplomáciai kapcsolatain keresztül jelezte azokat a feltételeket, amelyek mellett hajlandó volna az embargót felbontani. A bizottság és a tanács tervezze, válságmechanizmus kialakítani, ezért, hogy jobban megvédje a termelőket, illetve hogyan tervezik elkerülni azt, hogy kiárusítsanak bizonyos termékeket jóval termelési árukon alul. Köszönöm. Köszönöm szépen, Rontán úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság sokat beszélt az almáról, tudjuk azt, hogy ezt nagyon könnyű raktározni, jól megőrizheti jó jól tartja minőségét hideg hőmérsékleten, viszont vannak olyan termékek, amelyek már most is piacon vannak, és nem lehet őket hosszú távon tárolni, például um, cseresznyére gondolok a szilvára, barackra, őszi barackra, kajszi barackra, illetve tudni szeretném azt, hogy a bizottság milyen munkát végzett annak érdekében, hogy megnyissa a termelők felé a kapukat. Nikov úr. Köszönöm szépen. bizottság nagyon pozitív módon nyilatkozott, de majd a következő alkalommal, amikor a termelő szervezetekkel találkozom, akkor nem fogom tudni neki könnyen értékesíteni ezt a pozitív üzenetet. Az én országom Bulgária terményei, termékeit még az augusztusi ember előtt tudta értékesíteni, és a támogatást az először jelentkezők kapták, a legtöbb termelő pedig ebből nem tudott profitálni. Nincsenek tejkótáink továbbra, mert a bizottság által javasolt intézkedések nem voltak sok mindenki javára, nem szolgáltak sok mindenki javára a tejtermelők esetében terveznek-e úgy új intézkedéseket, vagy pedig megint csak magukra fogják őket hagyni. Második megjegyzés. A zöld héten Berlinben a DG Sanko, illetve az Orosz Föderáció egyeztettek egymással. Bizonyos termékek esetleg kikerülhetnek el majd az embargó alól. Köszönöm. Müller. Herr Vorsitzender, ich möchte... Müller asszony. Elnök úr, szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságnak a zöldség és gyümölcsszektor támogatásáért. Ugyanakkor vannak olyan régiók, ahol a piaci eh, helyzet eltorzult, és vannak olyan régiók, ahol rendkívül drámai módon alakultak az árkülönbségek. Nagyon örülök, hogyha ellát, hogy nagyon örülök, hogyha több gyümölcsöt tudunk exportálni Brazíliába és az Egyesült Államokra, a számok láttán jó úton vagyunk, de hát a kérdés az, hogy milyen áron exportálunk. Az árfolyam különbségek és a váltási árfolyamok alakulása, így például a dollár-euró közötti árfolyam alakulása pozitív hatással járt és a problémákat enyhítette, de a tejjel, tejtermékekkel, a szarvasmarhával és sertésfélékkel kapcsolatos helyzet az még fontos lenne. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban külön jelentés készül-e, a bizottság foglalkozik-e ezzel. Azt is meg szeretném kérdezni a bizottságtól, hogy az iskolai gyümölcs programnak van-e valami fajta tényleges hatása e, arra a gyümölcs mennyiségre, amit az iskoláknak eljuttatnak a termelők. Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm szépen a bizottságnak a beszámolóját, de úgy gondolom, hogy túl rózsásan látják a helyzetet, úgy gondolom, hogy különösen a magva gyümölcsök esetében, és ugye erről volt elsősorban szó a bizottsági beszámolóban, e, itt, itt nagyon sok termelőnek évvégén egy hatalmas fekete nulla áll e, az éves beszámolójában, hogyha Oroszországgal foglalkozunk, tudnunk, hogy a helyzet olyan, amilyen, a politikájuk olyan, amilyen, de most nagyon kedvező a dollár euró közötti árfolyam, és vannak nagyon fontos más értékesítési piacok is, például az Egyesült Államok, akiknek nagyon nagy kiviteli problémáik vannak, a részben egyébként értelmetlen kereskedelmi korlátozásaik miatt. Jó lenne, hogyha az amerikaiakkal leülnék egy asztalhoz, megbeszélnénk ezeket a szabályozásokat, és az Európai Uniónak valamennyi tagállama hozzáférhetne például ehhez a piachoz is. Úgy gondolom, hogy a dolgok jelenállása, mert ez, ez az egyetlen értelmes, észszerű kiút a válságból. Köszönöm szépen. Buda úr. Köszönöm szépen. Nem. Sajnálatos módon nem első alkalommal tapasztaljuk ezt a megközelítést, mint a mai napon. Szép szavak a bizottság részéről, és hát a gazdák egészen másképp látják a történetet. És ez még finoman fogalmazva vázolja a helyzetet a gazdáknak tényleg valós problémái vannak, úgyhogy mikor fog a bizottság arról beszélni? Kérem a bizottságot, hogy vizsgálja meg azokat a piacokat is, amelyek szenvedtek például az orosz embargó miatt. Vegyünk egy román példát. Nálunk a zöldség és gyümölcs piacot más államok termékei árasztották el, és a bizottság támogatja ezeket, és el tudták adni az almát például olcsóbban, és a román gazdáknak a nyakán maradt az alma. Tehát végezetül annyit szeretnék elmondani, hogy a bizottságnak meg kell próbálnia megvizsgálni az új piacokat. Ez az egyetlen alternatív lehetőség az orosz embargó miatt. Köszönöm. Köszönöm a szót, tisztelt jelenlévők. Felhívom a figyelmet, hogy a orosz embargó miatti harmadik körös kártalanításból Magyarország, Románia, Szlovénia, Szlovákia, Horvátország és Csehország kimaradt. Tisztelettel kérdezem a bizottságot, hogy ez a kártalanítás mikor fog végre bekövetkezni az érintett országok tekintetében. Köszönöm szépen. Dziękuję. Mamy chyba problem z tłumaczeniem na angielski. Köszönöm. Úgy tűnik, hogy angolra nem ment ki a tolmácsolás. Bazutus. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. E, moje pitanje bi se odnosilo... Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdésem a következő. Erdős kollégához hasonlóan e, meg szeretném kérdezni azt, hogy Horvátország van a gyümölcs termesztők miért nem kaptak lehetőséget arra, hogy részesüljenek a harmadik körös kártalanításból. A tej termékeknél, almánál az Európai Bizottság mit tervez ebben az évben, hiszen nem történt előrelépés Oroszországgal, és a horvát termelők nem részesültek eddig a kompenzációs intézkedésekből. Uh, thank you. Um, uh, I'm a little... Köszönöm. Egy kicsit össze vagyok zavarodva, hogy pontosan ki foglalkozik Oroszországban a szankcióinkkal. Szerintem rá se retyetjéznek, a vezetők, szerintem egyáltalán nem érdekli őket, hogy mit csinál az EU. Úgy gondolom, hogy a gond az, hogy az egyetlen szenvedői ennek az Európai Unió alsó rétegei, illetve Oroszországban. Írország 230 millió eurót veszített a kereskedelemben. Nem tudom, hogy amikor szankciókat vezetünk be Oroszország, Kína ellen, vagy Szaudarábia ellen, mert az emberi jogi gyakorlatuk nem megfelelő, nem tudom, hogy logikusan fogunk-e eljárni. Ugyanis semmi hatása nincs, csak azokra, akik szenvednek, akik a legalján vannak az egész hierarchiának. Úgyhogy nem kellene politikai okoknál fogva emberek életével játszadozni. Köszönöm. Pani poseł Sanowa, bardzo proszę. E, muchas gracias, presidente. Köszönöm szépen. Szeretnék még egyszer utalni arra, hogy Murciában jól láthatjuk, hogy a gazdálkodók milyen szenvedésnek vannak kitéve. Természetesen ez csak töredéke az európai piacnak. Mindez annak a következménye, hogy az agrártermelés gyakorlatilag most már csak kiviter termel. Vannak adott esetben lehetőségek, amelyek időlegesen enyhülést hozhatnak ebben a helyzetben, de szeretném a nagy parlamenti frakciókat megkérni arra, hogy a közös agrárpolitikával kapcsolatban folytassunk le egy újabb vitát, és próbáljuk meg az agrárpolitikának az orientációját az egységes piacra, belső piacra irányítani. Deszúr már elment, de elmondta korábban, hogy döntenünk kell. Szabadkereskedelmi megállapodás vagy migráció? Én azon tűnődöm, hogy hogyan tudjuk egyszerre megoldani a két dolgot, tehát a migrációt is segíteni, és ezzel emellett szabadkereskedelmi eh, megállapodásokat is kötni, ami mind a két fél számára előnyös. Nos, akkor most mindenki szót kapott, aki szót kért. Meg szeretném kérni a bizottságot, a bizottság képviselőjét, hogy az elhangzott kérdésekre adja meg a válaszát. és néhány kérdés esetében valószínűleg elkerülhetetlen lesz az írásbeli válaszadás is. Tehát ahol túl részletes válaszra van szükség, ott adott esetben azt javasolnám, hogy írásban adják meg a válaszokat. Thank you, Chairman. Köszönöm a szót. Tisztelt elnök úr, rendkívül rövid leszek. A válasz szóbeli részét illetően, mert tudom, hogy nagyon szorítja önöket az idő. Egyszerűen csak emlékeztetőül el szeretném mondani, hogy tavaly nyáron volt válság. A 219-es cikk által biztosított eszközöket felhasználtuk, a sürgősségi és rendkívül intézkedéseket kimerítettük, négy delegált jogi aktust vezettünk be, Úgyhogy úgy gondolom, hogy megtettünk mindent, amit csak lehetett eh, az adott körülmények között. A most tapasztalható eredmények eh, a különböző érintettek számára 100%-ig nem kielégítőek, mert ugye uborkától cseresznyéig, eh, őszivaractól almáig kell kezelnünk a helyzetet, és figyelembe venni minden csoport nehézségeit hogy a lehető legjobb eredményt tudjuk elérni. Mind a mellett, ami minket illet, a piacok pillanatilag nincsenek válsághelyzetben. A második dolog, és ez többször is elhangzott, Európában csökken a fogyasztás. Fel kell vennünk a harcot ez ellen, ami a gyümölcs és zöldségfogyasztás illeti, tökéletesen egyetértek mindazokkal, akik azt említették, hogy a belső piac a belső fogyasztókért áll. Aztán, mi a helyzet a harmadik országokkal? Fontosak ők is a cél ország szempontjából és az outletek szempontjából, azok is, amelyek először rendkívüli módon az orosz piacra koncentráltak, hiszen az orosz piac történelmi és hagyományos okoknál fogva nem volt könnyű. Nem az első alkalom, hogy nehézségekkel találjuk szembe magunkat, mert az oroszok bizonyos intézkedéseket hoznak bizonyos fajta importtal szemben. Ezért próbálunk más harmadik országok felé is nyitni, nem föltetlen azok felé, amelyek a legcivilizáltabbak. Aztán, ami a reklámprogramunkat illeti, főleg a harmadik országok ösztönzése terén. Itt úgy gondolom, hogy eléggé szilárd a csomag, ami nem csak a zöldség és gyümölcs ágazatokat célozta meg, hanem másokat is. megcéloztuk azokat a piacokat is, más piacokat, amelyek érdekesek lehetnek. Aztán a különböző főizgazgatóságok, a Santi, a Trade és az Agri közötti együttműködés a piacra való, a piachoz való hozzáférés terén az SPS intézkedésekre gondolok például, amelyek bizonyos exportot kizár bizonyos célországokban, Szerintem ez az a csomag, amivel előállhatunk ma, és mindenképpen készek vagyunk a részletes eszmecserére az önök szakbizottságával. Várom is ezeket az eszmecseréket. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Kérjük azt, hogy kövessék figyelemmel a piacokat továbbra is az embargó kapcsán. Még a nyári szünet előtt minden bizonyal visszatérünk majd a témára. Bizonyos harmadik országokban nagyon alacsony az életszínvonal, tehát itt a belső piacot is figyelembe kell venni. Vannak azonban pozitív hatások is, az új piacok felmerülése például harmadik országokban. A bizottság és a termelői szervezetek mindent megtettek az ügy érdekében, ezt hallottuk és hallottunk arról, hogy lesznek majd változások. Viszont nem hangzott el pontosan, hogy minek a tilemára kell számítani. Ezzel ezt a pontot lezárjuk, és visszatérünk hamarosan a témára, mint említettem. Mint említettem, nagyon fontos az intervenció, illetve a piacok figyelme követése. A ma délelőtti szakbizottsági ülést ezzel lezárom. Most a koordinátorok következett, ülése következik, 15 órakor folytatjuk a szakbizottsági ülést, és három perces technikai szünetet rendelek el. Köszönöm eddigi részvételüket. Mint említettem, három órakor folytatjuk a szakbizottsági munkát. Same same same room, same room. Same room. Same room. Same room. Same room. Same room.